Non arriva il... Hát úgy látszik, hogy Kunders miniszter nem érkezik, de itt van. sí. <laughs> Buonasera. Üdvözlöm. Következő napi rendi pont a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata téma bangladesi helyzet. Már is megadom a szót. A bizottság alelnökének, külügyminiszternek, Kunders úrnak. Üdvözlöm, tessék! Prego. Tessék, miniszter úr. Igen, hát szólniuk kell. Én nem tudhatom, hogy be kell kapcsolni a mikrofon. Nem tudhatom, hogy valaki bekapcsolja nekem, vagy nem. Az Európai Unió és Banglades már régóta partnerek, ez a partnerség azt eredményezte, hogy mindkét fél hasznát látta ezen kapcsolatoknak, mind a kereskedelem, mind az innováció, mind egyéb területeken. A bangladesi exportok elsősorban az EU-ba irányulnak, az Európai Unió lényeges beruházásokat eszközölt Bangladesben, az európai fejlesztési segélyekkel együtt ez hozzájárult ahhoz, hogy Banglades gazdaságilag növekedjen, és csökkenjen a szegénység, valamint hozzájáruljon az ország a milleniumi fejlesztési célok eléréséhez. Banglades és az EU kapcsolata egyre erősödik, közösen új kihívásokat kezelünk, ilyen például a bangladesi gazdaságbizonyos ágazatainak támogatása, és ide tartozik persze a migráció és a mobilitás kérdése is. Az első EU-Bangladesi párbeszéd alkalmával a migráció kontextusában 2016 áprilisában megvitattuk ezt a témát. A legfőbb gazdasági mutatók azt mutatják, hogy Banglades 2021-re közepes bevétellel rendelkező országgá válik, ez is hozzájárul a szegénység felszámolásához. E nagyon nagyra törő cél eléréséhez azonban szükséges lesz arra, hogy az összes bangladesi hatóság, a bangladesi vezetők és az összes nemzetközi partner is ezen dolgozzanak közösen. 2014. januárjában Bangladesben nagyon vitatott választásokra került sor, az ellenzék bolykottálta, ezeket, és a nemzetközi közösség is bírálta a választásokat. Azóta az emberi jogi helyzet sajnos csak romlott az országban. Az Európai Parlament Bangladessel kapcsolatos állásfoglalásai az elmúlt két év során kitértek a 2014-es választásokra, az emberi jogi jogsértésekre és a vélemény nyilvánítás szabadságának korlátozására is. Federica Mogherini főképviselő, valamint más európai vezetők többször is nyilatkoztak már ezen problémákkal kapcsolatosan, a halálbüntetéssel kapcsolatosan, valamint öm, láthattuk azt, hogy sajnos az utóbbi időben aktivistákat gyilkoltak meg az országban, ez nagyon aggasztó. Úgy gondolom, mindezek azt mutatják, hogy az Európai Unióban egyre inkább aggódunk a bangladesi fejlemények miatt. Fontosnak tartjuk, hogy egy új társadalmi és politikai konszenzus jöjjön létre Bangladesben. A demokrácia, az emberi jogok, a véleménynyilvánítás szabadsága és a politikai jogok tiszteletben tartása érdekében az országban. Itt az ideje, hogy véget vessünk az ellenzéki vezetők letartóztatásának, vissza kell állítani a toleranciát, és a nyilvános politikai vita számára teret kell biztosítani. Véleménynyilvánítást is, szabadságát is biztosítani kell, ez egy alapvető jog, amelyet tiszteletben kell tartani. Minden polgár biztonságát szavatolni kell, el kell ítélni és meg kell szüntetni az ártatlan polgárokkal szembeni támadásokat, a gyilkosságokat fel kell tárni, és a felelősöket a bíróság elé kell állítani. Fontos, hogy a demokratikus politikai pártok, mind a kormányon lévők, mind az ellenzékben lévők igazi politikai párbeszédbe kezdjenek. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, olyan Bangladesre van szükségünk, ahol az emberi jogokat tiszteletben tartják. A társadalmi, gazdasági jogokat is tiszteletben kell tartani, illetve a szociális jogokat. Ugyanakkor azonban biztosítani kell minden polgár biztonságát, sértetlenségét, az emberi jogokat is biztosítani kell, és ide, tart, ide sorolandó még a tolerancia és a véleménynyilvánítás szabadsága is. A bangladesi kormány nyilván itt különösen fontos szerep jut. Továbbra is nyomon követjük a helyzetet az országban, és a bangladesi kormányjal folytatott rendszeres párbeszédünk során a problémákat újra és újra felvetjük, és számítunk az LP támogatására mindebben. Köszönöm. Priamo Köszönöm, Kundert miniszter úr. Megkezdjük a vitát. Először is meghallgatjuk a politikai frakciók véleményét. Préda képviselő, kettő perce van, tessék. Köszönöm. de de... A bangladesi delegációnak tagja vagyok, aggályos számomra, hogy milyen gyakran követnek el gyilkosságokat, erőszakos cselekmények, milyen gyakran fordulnak elő, milyen sok kivégzése kerül sor. Nagyon sok kisebbség van, keresztények, buddhisták, mások Bangladesben, de vannak olyanok, akik kiállnak a szekularizmus mellett, mellett fenyegetik ezeket az embereket, vagy akár halálosan megtámadják őket. Akik felszólalnak a szólásszabadság érdekében, azok gyakorlatilag az életüket kockáztatják a szélsőséges erők támadásainak vannak kiintéve. 2014-ben már elfogadtunk egy jelentést a Banglades témájával, és felszólaltunk azért, hogy történjen kivizsgálás a helyzet tekintetében, és hogy felelősségre vonják a felelősségeket. Nulla toleranciát kell gyakorolnunk az ilyen atrocitások esetén, javítani kell a biztonsági helyzetet az országban. Több kivizsgálás megindult az elkövetett cselekmények tekintetében, és amint ezek lezárulnak, várjuk az eredményüket. Ahogy a miniszter úr is mondta, bangladesi helyzet politikai szempontból különleges a legutóbbi választásokat bolykotált az ellenzék. Emiatt a belső konfliktusok nagyon élesek. A választási küldöttség, amit Bangladesbe kéne küldjünk, ez törölve lett, bolykotálták a választásokat, és nagyon erős feszültségek alakultak ki emiatt mindannyian tudjuk, mennyire fontos Banglades, partnerként, kereskedelmi partnerként is az Európai Unió számára. Ezt nem szabad elfelejtenünk. A partnereinktől viszont el kell várni, hogy a politikai klíma jelentősen javuljon, és ez Bangladesre is igaz. Meghallgattuk a néppárti frakciót, és most a szocialista frakció nevében Zsill képviselő egy perce van. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Legalább tíz ö, szekuláris aktivistát gyilkoltak meg hidegvérrel nemrégiben, és az al és a Daesh áll emögött, és a hatóságok továbbra sem ismerik el, hogy az ISIS jelen van Bangladesben. Ahelyett, hogy megvédenék az aktivistákat, ö, gyakorlatilag falaznak az ISIS-nek. A bangladesi ö, helyzet a bíróság elé kéne, hogy kerüljön a Nemzetközi Büntetőbíróság elé. Nem engedhetjük, hogy Bangladesben az erőszak uralkodjon el. Az extremizmus, az indiaiakkal szembeni úszítás egyre inkább a terroristák malmára hajtja a vizet. Valamennyi fél érdeke az kéne, hogy legyen, hogy elszámoltathatóbb legyen a kormány, és visszajön a stabilitás. Az önbíráskodást le kell állítani, és ezért kérem a főképviselőt innen is, hogy az ENSZ-ben gyakorolja nyomást, hogy Bangladessel szemben szankciókat fogadjon el az ENSZ, mert ez nem felel meg semmilyen nemzetközi jognak, és nemzetközi felügyelő bizottságot kell kinevezni. Tenak úr kap másfél percben szót. Tisztelt elnök úr, Banglades szekuláris demokrácia, és a politikai modelljét támogatom. Vallásos toleranciát hirdet, a nők jogait elismeri, az oktatást fejleszti. De ezek az értékek most veszélynek vannak kitéve, de nem csak a kormány részéről, hanem az iszlamista szélsőségesek részéről. 1971-ben a Jamata iszlamit betiltották Bangladesben, ezt polgárháború követte, és a terroristák azóta próbálják támadni a szekuláris államot. Amikor 79-ben a tiltás megszűnt, a Jamaat nevű szervezet újra szervezte magát, iszlamista szervezeteket tömörített, és a BNP nevű ellenzéki párt gyakorlatilag ennek az élére állt, korábban a hindu-muzulmán ellentét motiválta az összecsapásokat, azóta azonban mindenki támadnak már, a világi újságírókat, a melegeket, a vallásos kisebbségeket, a buddhistákat, a keresztényeket egyaránt. Banglades a világ egyik legszegényebb országa, és ezért nem rendelkezik olyan jól képzett biztonsági szolgálatokkal, mint mi itt a nyugaton ha mi itt az Európai Unióban nem tudjuk leszerelni a saját iszlamistáinkat, akkor meg kell, hogy értsük, hogy a bangladesi kormány is küzdködik, és nem a kritikával segítünk neki és az elítéléssel, hanem gyakorlatilag segítségre van szüksége ennek a kormánynak. Sáke úrnak adok most két percben szót Sáke asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! az emberi jogi aktivisták elleni, az LGBT aktivisták elleni és kisebbségek elleni erőszakról szeretnék beszélni. Nagyon sok ártatlan áldozata van az egyre nagyobb erőszak hullámnak Bangladesben. Ezek az incidensek és a számuk nő. Nem régiben egy hindu papot vertek halára innen is szeretném együttérzésemet eljutatni az hozzátartozókhoz. Leírhatatlanul kegyetlen cselekmények történnek a vallási kisebbségek képviselőivel szemben, és a kormány képtelen megakadályozni a további vérontást. A terrorista csoportok egyre erősebbek, sokkal többet kéne tenni a polgárok védelme érdekében, és a gyanús, terrorista gyanús személyek likvidálása nem a megfelelő válaszadás. Valós, igazságos, törvény előtti eljárásra van szükség. Mivel nagyon hosszú azok sora, akiket iszlamisták öltek meg 2013 óta, nagyon meglepő, hogy az EU mindeddig nem tett semmit annak érdekében, hogy felszólaljon ezen emberek érdekében. Bangladessel kereskedelmi kapcsolataink vannak, fejlesztési kapcsolatrendszerünk. Korábban nyomást gyakoroltunk, amikor gyárak omlottak össze, most is nyomást kell gyakorolni a rendszerre, hogy hatékonyabban lépjen föl a terrorizmussal szemben. Ezért, miniszter úr, azt kérdezném öntől, hogy a nyilatkozatok mellett milyen konkrét fellépéseket terveznek Magarini asszonynal, ön szerint Magarini asszony eddig mit tett és mit kéne tennie, és mi lesz annak az következménye, hogyha az EU hallgat. Mi történik az EU delegációnkban, amely ott van helyben besben? Sánchez Caldetei képviselő, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr! A Rana plázai tragédiát követően Ashton főképviselő és De Gucht biztos úr felhívták az európai vállalkozásokat arra, hogy magasabb szintű követelményeket várjanak el a bangladesi vállalkozásai területén. Több mint ezer ember halt meg egy olyan gyárban, aminek a termékei bekerülnek az európai ellátási láncba. Folyamatosan ajánlásokat kértünk, természetesen a vállalkozások igényétől függ mindaz, hogy teljesítek ezeket a feltételeket, olyan, mint ha azt firtatnánk, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb. Amikor az Inditex cégcsoportnak a tagjai esetében fordul elő ilyen, akkor a szabályozást kell megváltoztatni, a felelősséget nyomon kell követni, és büntetőjogi felelősségre kell vonni a felelősöket az Európai Unió és az Európai Unió képviselője próbál tenni valamit. Októberben újra összeül a munkacsoport, az Európai Unió főszereplő kell, hogy legyen, és nem pedig akadályozhatja ezen a területen az előrelépést, mert mi nagyon is felelősek vagyunk ezért, ezeket az emberéletekért. Lambert képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy a delegáció elnökeként beszélek, azon delegáció elnökeként, amely a dél-kelet-ázsiai országokkal való kapcsolattartással foglalkozik. Ezen országok közé tartozik ugye Banglades és Banglades nagyon büszke arra, hogy különböző vallásoknak és különböző vallási közösségeknek ad otthont. Láthatjuk, hogy eszkalálódik a helyzet, Az iszlám állam és az alkaida tagjai egyre többeket támadnak meg, például megtámadtak egy homoszexuális boltost, és hasonló más egyéb túlkapásokra is sor került. Itt az ideje, hogy a kormány tegyen érte, hogy a társadalom valóban ne váljon megosztottá. Nagyon nagy örömmel láthattuk ezer imám békés megmozdulását, illetve kezdeményezését. Fontos, hogy a közösségek összetartsanak, és fontos, hogy a civil szervezetek is megfelelő szervez, szerepet kapjanak, ahelyett, hogy a kormány ellenségnek tekintse őket. Emellett a sajtószabadság is egy nagyon fontos szempont, sajnos egyre több újságíró kerül börtönbe az országban. Fontos, hogy a bűnöldözés és az igazságügy is megfelelően működjön, és a polgárok úgy érezzék, hogy mindenki egyenlő a törvény előtt. Ahogyan mondtam, egyre aggasztóbb fejleményeknek vagyunk a tanúi. Mindenképpen támogatnunk kell a kormányt az erőfeszítéseiben, de biztosítani kell azt, hogy a kormány a bangladesi polgárok érdekeiben cselekedjen. Kásztádó képviselő, egy perc van. Köszönöm, elnök úr. Eszkalálódik a helyzet Bangladesben, ez nagyon aggályos. Fölmerül a kérdés, hogy miért. Egy olyan ország, amely mindig is eltért a kiemelkedett a tolerancia szempontjából a muzulmán többség részéről. Miért alakult így át a helyzet? Az, ok, az egyik ok a szegénység, és főleg a szegénység. Tudjuk, hogy az európai multinacionálisok mennyire zsákmányolják ki a rizs szektort, a mezőgazdaságot, a textil szektort, és ott a dolgozókat Bangladesben. A, mindez az ISIS mal már a vizet a Bangladesben korábban nagyon erősek voltak a civil kezdeményezések, most viszont már nagyon kockázatos a helyzet, és egyre inkább radikalizálódnak az emberek és a csoportok. A jogalkotás területén támogatnunk kell a reformokat, a rendőrség működése tekintetében, a demokratikus átalakulások és a sajtószabadság tekintetében is. De először azért nézzük meg, hogy mi mit tettünk. Az ország szociális és gazdasági stabilitása az alapja annak, hogy meg lehessen akadályozni a radikalizációt és a terrorizmus. Koherens lépéseket kell tenni, és ezt el kell várjuk a multinacionálisunk részéről is. Ruhász képviselő. Köszönöm, elnök úr, ahogy uh, tudni lehet. 1100 ember halt meg Bangladesben. Banglades a legnagyobb textilexportőr az egész világon. Az exportjának a nagy része az Európai Unióba irányul. A katasztrófa hívta fel a figyelmet arra, hogy konkrét intézkedésre van szükség az épületbiztonság tekintetében, a munkahelyi körülmények tekintetében, nem csak Bangladesben, más országokban is más olyan országokban is, amelyek beszállítója az Európai Uniónak. Egy sor vállalást tett a bangladesi kormány, ami pozitív, viszont sokkal többre van szükség. Például a WTO szabályai tiszteletben kell tartani, az export vámmentes övezetekre is ki kell terjeszteni a munkai körülményekre vonatkozó előírásokat, és fel kell számolni a korrupciót, meg kell teremteni a megfelelő munkahelyi szabályokat is. Vannak pozitív eredmények. Az Európai Unió nagyon sok bangladesi terméknek a vásárlója, ezért minden eszközt meg kell, hogy ragadjon arra, hogy Banglades példaértékű ország lehessen a régióban. Weidenholzer képviselő egy perc. Köszönöm, elnök úr. A bangladesi helyzet nagyon aggasztó. A polgárháború veszélyét nem lehet kizárni. Két ö, csoport ö, kiébékítetetlen ellentétben áll egymással. Megbénultak a demokratikus szervezetek, az erőszak nő, és a terroristák úgy érzik, hogy mindent megtehetnek ilyen körülmények között az emberi jogi aktivisták munkája nyilvánvalóan nem csak, hogy nehéz, hanem gyakorlatilag lehetetlen. Direkt tudatosan fenyegetik, megfélemlítik ezeket a szervezeteket, és vasárnap láttuk, hogy egy keresztényt agyon vertek. Itt tart a helyzet. Talán most még meg lehet állítani ezt az ördögi kört, Európában, Európának fontos szerepe lehet ebben, hiszen Bangladessel van sokféle kapcsolatunk. De Mezmáker úrnak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Jó okunk van arra, hogy Banglades miatt aggódjunk, mert most már a középosztályt érintik az atrocitások politikusok, újságírók, aktivisták szenvedik el az erőszakot. Az iszlamisták konkrétan ö, kormányra törnek, a liberális klérussal szemben aktívan lépnek föl, és hogyha a vallási fanatizmus tovább terjed, akkor ennek súlyos következményei lehetnek. Az EU Banglades leg legfontosabb kereskedelmi partnere. Nagyon sok textilt veszünk Bangladestől, és sok pozitív kezdeményezést indítottunk be az országban. Nem nézhetjük tétlenül, ami most történik. Miután ö, ö, súlyos baleset történt egy textilgyárban, elkezdtük támogatni a szociális, gazdasági és társadalmi átépítést, de ez most úgy tűnik, hogy megállt. Köszönöm, mondja Manur A humanitárius helyzet Bangladesben aggasztó. A politikai életet permanens konfliktusok jellemzik a BNP és az Agrármilik között. A rivalitás Sajkazina és Kaléveszia között ugyan csak meghatározó. Közben radikális fanatikusok vallási célokat követve agresszióval lépnek fel, agresszívan lépnek fel bloggerekkel szemben, újságírókkal szemben, és az elmúlt években történt atrocitások feldolgozása nem történt meg, egyre nehezebb, és közben szaporodnak az ugyanilyenek. A jogállamiság van veszélyben, a sajtó szabadság. Európa lépjen föl egyértelműen, békétőleg, hogy a szemben álló felek újra leüljenek egymással tárgyal. Prego, un minuto. Arra képviselő, egy perce van, Maria. Köszönöm, elnök úr. Az emberi jogi helyzet Bangladesben nagyon alkályos, és a nem kormány szervezetek jelentése is azt mutatja, hogy mennyire súlyos a helyzet a hatóságok kell, hogy tiszteletben tartsák és tartsák az emberi jogokat, az alapjogokat. A mi felelősségünk az, hogy az európai vállalkozásokat tartassuk be az emberi jogokat, amikor ebben az országban szervezik a vállalkozásokat. A Rana Plazát követően mindannyian sajnáltuk a helyzetet, de mit tettünk, hogy megváltozzon a helyzet? Hát nem sokat. Nincs jogalkotási kezdeményezés se a bizottság, se a tanács részéről, ami lehetővé tenni, hogy az emberi jogokat ezek a vállalkozások tiszteletben tartsák. Nincs szabályozási kezdeményezés, a tekintetben sem, amilyen helyreállítási feladatai lennének a vállalkozásoknak, és a vállalkozások felelősségre vonása sem történt meg. A politikai bűncselekményről sokat beszélünk. Szerintem a gazdasági bűncselekményeket is napirendre kellene, hogy vegyük. Köszönöm. Köszönöm, Belder képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ha egy bangladesi keresztény kisebbséghez tartoznánk például, akkor az életünket kellene féltenünk az iszlamista gyilkosok eh, támadásaitól. Ezek a támadások az elmúlt hónapokban elterjedtek az országban. Egyszerűen nem érvényesül a vallásszabadság az országban. Beszéltem bangladesiekkel, és azt hallottam, hogy hivatalosan gyakorolhatják ugyan a vallásukat a keresztények, de egyre nagyobb üldöztetésnek és diszkriminációnak vannak kitéve, és nem tartják be kisebbségek jogait, nem tartják tiszteletben azokat. Emellett a média mindig hátrányosan mutatja be a keresztényeket. Azt látjuk, hogy a szalafisták és az olyan terrorszervezetek, mint az Al-Qaida vagy az iszlám állam aktívak az országban. 800 ezer eurót fordítottunk a bangladesi civil szervezetek finanszírozására. Mit tettünk azonban a vallási kisebbségekért? Tudna -e erről mondani valamit a soros elnökség képviselője? Kukán képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, kollégák! Nagyon aggódom, mert példátlan mértékű erőszak uralkodott el az etnikai és vallási kisebbségekkel szemben, újságírókkal szemben, bloggerekkel szemben Bangladesben az elmúlt időben. Nem látni a végét a tragikus híreknek, amelyek az országból érkeznek. A brutális támadások nem csak azokkal azok ellen irányulnak, akik a hagyományosan elfogadott nézetektől eltérő nézeteket vallanak, hanem elnyomásnak lehetünk tanulni. Mindenképpen fel kell tárni az ott elkövetett bűncselekményeket, és a polgároknak biztosnak kell lenniük abban, hogy a szabadságukat tiszteletben tartják, és visszaállítják az országban a jogállamiságot. Máskülönben a radikálisok és az erőszak szabadon garázdálkodhatnak. Ez az egész dél-kelet-ázsiai régióra negatív kihatással lehet. Köszönöm. Ana Gomez következik, egy perc. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Az 1974-es Szaharov díjazott itt járt az Európai Parlamentben más Szaharov díjasokkal együtt, és elmondta, hogy hazájában, Bangladesben egyre radikalizálódik a társadalom, őt is halálosan megfenyegették. A vallási kisebbségek, a szexuális kisebbségek, a bloggerek, az ellenzékiek, mindenkit erőszak fenyeget, sokukat meggyilkolnak, nem tárják fel a bűncselekményeket, és nem találják meg végül az elkövetőket sem. Más részről nagyon sok gyilkosságról hallunk a biztonsági erők berkeiben. Nem engedhetjük azt, hogy az emberi jogok háttérbe szoruljanak. Az európai hatóságoknak közölniük kell a bangladesi kormányjal, hogy elfogadhatatlan az, hogy terroristákat engednek az országba, mondván, hogy terrorizmus nem is létezik az országban. Mielőtt Basír képviselőnek megadom a szót, két percre, két percre felfüggesztem az ülést egy technikai probléma miatt. Bashir, képviselő, egy perce van. Eh, Bashir képviselő, miniszter úr, a bangladesi lakosok számára tragikus események következtek be. A politikai instabilitás miatt eh, erőszakos cselekmények fordulnak elő. Mindent meg kell, hogy tegyünk azért, hogy a szuverén állam belügyeiben ne avatkozzunk be, ugyanakkor felelősek vagyunk, el kell, hogy ítéljük az erőszakos cselekményeket, és ösztönöznünk kell, bátorítanunk kell a politikai párbeszédet. Az egyetlen lehetséges út Banglades számára ahhoz, hogy visszatérjen a korábbi útra, hogyha a vezető politikai pártok valós vezető szerepet játszanak, és ki tudják vezetni az országot ebből a szakadékból. A koalíció manipulálta a választásokat a legutóbbi választások során. Egy olyan klíma alakult ki, amiben nem bíznak az intézményekben, és ez csak benzint öntött a korábban is már gyúlékony helyzetre. Az ellenzék meg kéne különböztesse magát az extrémista csoportoktól, és valós politikát kellene, hogy kínáljon az ország számára. Egyébként pedig csak úgy lehet garantálni Banglades számára a jövőt, hogyha új választást írnak ki, amilyen sürgősen ez csak lehetséges. Köszönöm, Panceri képviselő, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. A bangladesi helyzet az összes elját mutatja a rossz egészségi helyzetnek, a szabadságjogokkal kapcsolatos problémáknak is, elnyomás, aktivisták meggyilkolása mutatja, hogy milyen súlyos a helyzet, és szerintem egyáltalán nem fordulhatunk el, és nem mutathatjuk a hátunkat ennek a helyzetnek. Nagyon keveset tesz a kormány, ez kockázatos, és ezt hangsúlyoznunk kell objektívan, ez kockáztatja azt, hogy a szélsőséges csoportok által elkövetett cselekményeket fedezni kínálja, kívánja a kormány. Minden lehetőséges eszköz meg kell ragadnunk ahhoz, hogy elérjük, hogy határozottabban lépjenek fel a bangladesi hatóságok az erőszakos cselekmények esetén. Minden rendelkezésünkre álló eszközt föl kell, hogy ehhez használjunk. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament novemberi döntésére hivatkozhatok. Mindent meg kell tennünk, hogy a erőszakos cselekmények ne következhessenek be a jövőben, az emberi jogokat kell a középpontba állítani, és Bangladest vissza kell állítani a korábbi útra. Köszönöm. Zaradil képviselő, egy perc. Nincs itt? Következő felszólaló, Jongerius képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm miniszter úr önnek is, hogy eljött. Úgy érzem, hogy igaz, hogyha azt állítom, hogy a szociális és gazdasági jogok egyaránt emberi jogok. Ezt ugye már nem, nem én mondom először ki a világban, de most újra el kell mondani, a Rana Plaza katasztrófa után, három évvel ezelőtt, ö, azt kell, hogy mondjuk, hogy sok minden azóta nem változott Bangladesben, azóta is zajlik a profitgyártás, mindenféle munkajogi, munkavédelmi intézkedések nélkül. És ilyen körülmények között a, a munkaadók könnyen megfélemlítik munkavállalóikat, visszaélnek a kiszolgáltatottságukkal. És ezek az feldolgozó központok, amelyek exportra termelnek tömegesen, E, ezek nincsenek alávetve semmiféle állami ellenőrzésnek, ezért e, ha akarnánk, sem tudnánk garantálni jogaikat a dolgozóknak. Három e, spontán felszólásra adok lehetőséget. Sógor úr, egy perc. Nincs itt. Mariász képviselő, tessék, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Miközben itt beszélünk, a helyzet Bangladesben most már veszélyessé vált. Nem csak a keresztény kisebbséget, hanem egyéb kisebbségeket is fenyegetnek erőszakszervezetek, főleg iszlamisták, amelyek, akik újságírókat, bloggereket támadnak meg, rendszerszerű az emberek munkavállaló jogainak megsértései is. A munkavállalók jogait gyakorlatilag nem ismerik Bangladesben, márpedig Banglades továbbra is hatalmas mennyiségben ad el textilt Európának, ezért Európának lenne lehetősége a nyomásgyakorlásra, az elkezdett nyomásgyakorlás folytatására, az emberi jogok védelmében, a jogállamiság érdekében. Konácsnak képviselő, önél a szó. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svém vystoupení bych se ráda věnovala. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! A felszólalásomban szeretnék arra utalni, hogy milyen bizonytalan a helyzet Bangladesben, főleg a textilipari dolgozók tekintetében. 20 millió a lakosság száma, Bangladesben, és nagyon sokan dolgoznak a textiliparban. Ezek a dolgozók olyan fizetést kapnak, még csak egy minimum fizetést sem kapnak. Szinte semmilyen joguk nincs. A multinacionális cégekkel szemben teljesen kiszolgáltatottak. Továbbá azon túl, hogy ilyen bizonytalan a munkahelyük, teljesen kiszolgáltatottak és kizsákmányolják őket. Remélem, hogy nem feledkezünk meg erről a témáról, amikor tárgyalást folytatunk az országgal. Támogatnunk kell a szakszervezetek szerepét ebben a szektorban. Sógor úr, most jött be, tessék öné a szó egy perc. Thank you. Bye. Köszönöm szépen Banglades úgy néz ki, hogy a demokrácia útjáról letért. Sökesin miniszterelnök a 2018-as választások előtt próbálja megerősíteni pozícióit, és minden ellenzéket megpróbál betiltani, kizárni a törvényhozásból, és a választási rendszert alásni. Három, pontosabban öt iszlamista támadás vette céljába a vallási kisfességeket, értelmiségieket, büntetlenül maradtak az elkövetők, és az iszlamisták tetteit a kormány csak arra használja föl, hogy a nemzeti, nemzetbiztonság ürügyén elnyomja a saját ellenzékét. Kína, in, India, az USA képtelen nyomást gyakorolni Bangladesre, az EU-nak ezt meg kell próbálni. A szabad választások, a demokratikus szabályok helyreállítása érdekében a kormány felelősségének elismeréséért. Köszönöm. Kunders miniszter úrnak megadom a válaszadás lehetőségét, önél szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd kezdjem azzal, hogy én is kifejezésre juttatom a hindu lelkész halálával, meggyilkolásával kapcsolatos megrökönyödésemet. Szeretném én is együttérzésemről biztosítani a családtagjait, és mindenképpen reménykedem abban, hogy felelősségre vonják azokat, akik elkövették ezt a tettet. Azt hiszem, összességében mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy Banglades egy rendkívül összetett ország, nagyon kiszolgáltatott is, ami a környezeti kérdéseket illeti. Az egyik legkiszolgáltatottabb országról beszélünk a világon, az egyik legnépesebb, legsűrűbben lakott, lakottabb ország, és mindezek ellenére tett előrelépést a millenniumi fejlődési célok, fejlesztési célok elérése irányába, ami nagyon bámulatos egy ilyen ország esetében, amely ilyen nehéz helyzetben van. A primér oktatásban közel 100%-os a beiskolázási arány, nagy mértékben csökkent a szegénysége, az anyák halandósága 30%-kal csökkent az el, csak az elmúlt néhány évben, ami szerintem egy nagyon jó eredmény, de vannak nagyon negatív fejlemények is sajnos. A demokratikus és szekuláris ellenzék egyre kevesebb mozgásteret kap, ezzel párhuzamosan megnövekedett a terrorista támadások száma, egyre súlyosabb támadások érnek újságírókat, bloggereket, a legsúlyosabb támadások egy hallgató, egy rendőr, egy hindu szabó, egy buddhista szerzetes és egy rendőr felesége ellen irányoltak. Nagyon erőszakos, nagyon súlyos emberi jogi jogsértésekről érkeznek híradások, miközben csökken a politikai ellenzék és a civil társadalom mozgástere az országban. Ez nyilvánvalóan aggasztja a tanácsot is szerettem volna elmondani, hogy minden nemű nyilatkozaton túl, persze ilyeneket is sokat megjelentetünk és nyilvánosságra hozunk, ezeken túlmenően nem elegendő persze. Mindez ennél többre van szükség, mindenképpen véget kell vetni az erőszaknak, és igazságot kell szolgáltatni. Fontos, hogy dolgozzunk azon, hogy az okokat felszámoljuk. Az erőszakos, szélsőséges mozgalmak és a deradikalizáció nagyon fontos kérdéskörök. Emberi jogi eszközeinket be kell vetni ezen célok érdekében, és persze nagyon fontosnak tartjuk, hogy a bangladesi kormány maga is elismerje, milyen kockázatokkal jár a radikalizáció. A radikalizálódás egy nagyon fontos kockázati tényező az iszlám állam az ENSZ kontextusában folytatott párbeszéd, amelyről többen is beszéltek, valóban nagyon fontos. Fontos, hogy a delegációink projektek révén és bilaterális találkozók alkalmával is felhívják a figyelmet a problémákra a bangladesi kormányjal szemben. Amikor emberi jogokról beszélünk, beszélni kell arról, hogy az emberi jogi helyzet folyamatosan romlik az országban, főként a társadalom, a lakosság legkiszolgáltatottabb csoportjai kárára. Az önök kérését, hogy a bűnöldöző szervek eh, megfelelőben reagáljanak és gyorsabban mindenképpen feljegyeztük. Egy nagyon súlyos esetre is sor került. Egy 19 éves eh, egyetemi hallgatót megerőszakoltak. Ez egy olyan eset, amelyet továbbra sem vizsgáltak ki a hatóságok. Szeretném a, azt is mindenképpen leszögezni, hogy az emberi jogokról a szociális, a gazdasági jogok kontextusában kell beszélni, és a nemzetközi szerződések kontextusában is. Több mint három év telt el az egyik legsokkolóbb erőszakos cselekményt követően, amelynek következtében 300-an meghaltak, több ezer ember megsérült. Született azóta egy megállapodás, amelynek keretén belül Banglades a textiliparra vonatkozólag három alapvető vállalást tett. Ez egy olyan megállapodás, amely nyilvánvalóan még várat magára a gyakorlatban, ami a végrehajtást illeti. A gyakorlati végrehajtást, tehát még nem történt meg, ami sajnálatos. Három dologra van szükség. Fontos a munkajogi előírások betartása. Másodszorban az üzemek strukturális biztonsága, a munkavédelmi előírások betartatása, Mindenképpen támogatnunk kell a bangladesi kormányt és az, illet, és az érintett szereplőket ezek betartásában. Fontos továbbá a remediációs intézkedések kontextusában megemlíteni az erre vonatkozó megállapodást és anyagi támogatást. Kanada nemrégiben csatlakozott partnerként ehhez a megállapodáshoz. Elismerjük, hogy Banglades előrelépést ért el ezen a téren, de természetesen, ahogy a képviselők is helyesen mondták, a kormánynak támogatnia kell a szakszervezetek nyilvántartásba vételét, regisztrációját, és biztosítania kell azt, hogy mindenképpen érvényes, érvényre jussanak a bértárgyalásokra vonatkozó előírások, jogok, és a gyülekezés szabadsága is. Vannak olyan területek, ahol folyamatosan előrelépés, tartó, tart, előrelépés történik Bangladesben, ezt el kell ismerni, ugyanakkor aggódunk amiatt, hogy a politikai helyzet és a biztonsági helyzet egyre romlik, és meg kell vizsgálnunk persze azt is, hogy mit tehetünk. Hiszen minden szereplő felelős ezekben a folyamatokban, nyilván elsősorban a bangladesi kormány a legfőbb felelős, de persze látni kell, hogy vannak bizonyos terrorista csoportosulások, bizonyos felelős és kevésbé felelős politikai pártok. Mindenkinek be kell tölteni a szerepét abban, hogy a helyzet ne romoljon tovább. Az Európai Unió 690 milliós fejlesztési támogatással segíti az országot. Biztosítanunk kell azt, hogy a programjaink naprakészek legyenek, megfeleljenek az aktuális helyzetnek és az aktuális fejleményeknek. Valaki a szankciókra kérdezett rá, én nem lennék eh, feltétlenül meggyőződve arról, nem vagyok feltétlenül meggyőződve arról, hogy szankciókat kellene bevezetni az országgal szemben. Három területen eh, tudunk cselekedni. Egyrészt itt vannak a fejlesztési támogatások, aztán itt van az emberi jogi párbeszéd és politikai párbeszéd, és aztán itt van a megállapodás, az államközi megállapodás. Szerintem ez a három útvonal sokkal járhatóbb és eredményesebb, mint a szankciók bevezetése, hiszen ez utóbbi esetében nem várható javulás sem gazdasági, sem emberi jogi értelemben az országban. Köszönöm. Köszönöm, Kundás miniszter úr. Ön itt marad velünk a következő vita